Az elnök. Darf Sie bitten Platz zu nehmen. Kérem, kedves kollégák, foglaljanak helyet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße... Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, sok szeretettel köszöntöm Önöket, és megnyitom az ülést. Az első napi rendi pont az Európai Unió jövőjéről szóló vita. Először is egy nyilatkozatot hallunk az Osztrák Szövetségi Köztársaság részéről Freiman úr, a szövetségi kancellár tartja meg ezt a nyitó beszédet. Nagyon örülünk, hogy ma itt van. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Európai Tanács padjain látom, hogy a spanyol királyságot is képviseli valaki, mégpedig Inigo Mendez de Vigo, egykori kollégánk. Sok szeretettel köszöntjük a miniszter urat! Tisztelt kancellár úr! Nagyon örülök, hogy elfogadta az Európai Parlament beszóló meghívásunkat, és ma itt a parlamenti képviselőkkel egy vitát folytat az Európai Unió jövőjéről. 2013-as év döntő jelentőségű év lehet az európai politikában. Kétség kívül az a helyzet, hogy a népek és az államok összetartása, a nemzetek és az államok összetartása döntő jelentőségű az Európai Unió gazdasági, környezetvédelmi, ökológiai és monetáris jövője szempontjából. Mégpedig olyan szinten fontos ez, amit nem is gondoltunk volna néhány évvel ezelőtt. Itt a parlamenti vita, vita sorozat, amelyet az Európai Tanács tagjaival tartunk, Önök tehát az Európai Unió egyik fontos szervének tagjai és egy-egy ország kormányfői, és ez a vita sorozat központi jelentőségű. Hadd mondjam el még egyszer, hogy nagyon hálás vagyok önnek, hogy elfogadta meghívásunkat, és részt vesz ezen a vitán. Azt reméltem, és az lett volna jó, hogy ha többen is eljönnek hozzánk a tanács tagjai közül, és egy nyílt vitát folytatnak a megválasztott európai parlamenti képviselőkkel ahelyett, hogy egyszerűen csak nyilatkozatokat fogalmaznak meg az Európai Unió jövőjéről idegenben másút, ahelyett, hogy itt a megválasztott parlamenti képviselőkkel vitáznának. Most meg is adom a szót Feynman úrnak, az Osztrák Szövetségi Köztársaság Szövetségi Kancellárának. Igen, tisztelt elnök úr, Bizottság, igen, tisztelt elnöke, nagyon örülök, hogy időt talált arra, hogy eljöjjön hozzánk. Igen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, számomra természetesen különösen nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek önök között, és vitát folytathatok önökkel